Tisztelt kollégák, következik a szavazás. Tisztelt kollégák, az első, amiről szavaznunk kell, Régner asszony jelentése, Steve Briori Brioa mentem jogának felfüggesztésére irányuló